Okay, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Megnyitom a felfüggesztett ülésünket. És visszatérünk ismételten a napirendi pontjainkhoz. A következő napirendi pont pedig az elektronikus szavazás illetve szavazások a további mentesítési pontokról. Ugye most termet cseréltünk, ezért először is kérném, hogy először egy próbát tegyünk az elektronikus szavazással. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját. Tehát most megnyitom a kísérleti elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Nem. Akkor továbbra is lehet még szavazni. Ki az, aki még nem szavazott? Akkor most már mindenki szavazott? Itt a próbaszavazáson? Sem problém. z moim aparatem. Elnök úr, az én szavazógépemmel van valami gond. Aparatem urządzeniem do głosowania, który nie funkcjonuje. Igen, valóban nem működik a szavazógépem. Uh, we will send the service. Akkor kihívjuk a műszakiakat valószínű, hogy azért van ez, mert nem használtam a szavazókártyámat. Bocsánat. Elnézést, elnök úr. Oké, okay. um, ehm, wir den Check. Akkor megismételjük ezt a próbaszavazást. Megnyitom a szavazást, ez a második próbaszavazás. Mindenki szavazott? Nem, még nem. Még mindig hiányzik valaki a sorból. Ketten jelen vannak ugyan, de nem szavaznak. We are just check. Ellenőrzés folyik, egyelőre legalábbis. Próbaszavazás zajlik. No problem. Semmi gond. Rendben. Akkor a próbaszavazást lezárom. Működött? Oké. Okay. 16-os napi rendi pont. Folytatjuk a munkát. A 16-os napi rendi pont következik. Mach auf Deutsch. Németül folytatom, arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy két módosítót visszavontak, illetve ogafogyottá váltak. Ezek tehát most már nem léteznek ez az Ample 7-es, és az Ample 8-as módosítóját. Kérem, hogy húzzák ki a szavazólistára. Tehát Ample 7-es és 8-as, ezek a módosítók most már okafogyottá váltak, visszavonták őket. És akkor rá is térnék a szavazásra. Tehát Következő mentesítésről szavazunk, az ügynökségekre van szó. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrzés. 19-es. Megnyitom az elektronikus szavazást. Check is geschlossen. Lezárom az elektronikus szavazást elfogadva. Ö, 19 is angenommen. Tehát a 19-est elfogadtuk, a 20-asról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es módosító, egy szóbeli módosítással, mellette, kérem, emeljék a kezüket. Ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a 21-es módosítót. Tehát ellenőrizzük elektronikusan a 21-est. Mindenki szavazott, akkor le is zárom a szavazást. Elutasítva. 22-es módosító, szintén szóbeli kiegészítéssel mellette ellene. Még egyszer ellenőrizzük, 22-es módosított elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem. De most már lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as mellette mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ezt is ellenőrizzük, 23-as módosított ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, de nem, először ellenőrizzük a 25-öst. Tehát elektronikusan szavazunk a 25-ösről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. 26-osról szavazunk, megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazást lezárom. Elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as így okafogyottá válik a 30-as is. A 31-esre folytatjuk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a 32-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító. Blogban szavazunk a négyes kompromisszummal együtt, tehát a hármas négyes kompromisszum mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor 33-től 35-ig okafogyottá válik, 36-osról szavazunk mellette, 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es mellett mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük 37 es Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Libe 2-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumról szavaztunk, EMP 6-os módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. oui, si, oui, il ne fallait pas voter. Il faut voter, oui. Ah, j'avais compris non, non. que c'était retiré. OK. Et, non, non, les es gab euh, Unklarheiten. Nem volt egészen tiszta, de a hatosról szavaztunk, elfogadtuk, és megyünk tovább. A 40-est visszavonták, 41-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás nem világos. Elektronikusan szavazunk a 41-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyenlő szavazata mellett elutasítva. 43-as mellett. Nem, elnézést. Igazuk van. A 42-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43-as most. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva következők ezzel kiesnek. 45-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50-est visszavonták, libe 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 5-ös. Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 51-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ample 1-es mellette, 1-es, 2-es, 3-asról blokkban, és szavazhatunk, ha egyet értenek, akkor együttesen kiszavaz mellettük. Ample 1, 2, 3, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva nem világos, szavazzunk róla. Elektronikusan 53-ast ellenőrizzük. Megnyitom szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, úgy látom, de ellenőrizzük. 55-ös elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. El, elfog... Nem, nem, elutasítva mondja az 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 58-asra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es azonos 62-es, 63 as mellette, kérem a kezeket, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 64-est, megnyitom a szavazást. 64-es, tehát erről szavazunk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hatvan hatos következik. Megnyitom a szavazást. Ellene mellette tartózkodás. Haben alle abgestimmt. Check is geschlossen. Lezárom a szavazást, és akkor tehát elfogadtuk. 60-est visszavonták 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es, a 70-essel azonos, mellette ellene, tartózkodás ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a 69-esről, ami ugye a 70-esre azonos, Mindenki szavazott? 25-en szavazhatnak, ugye? Aki nem akar szavazni, az persze nem kell ott szavazzon, de most lezárom a szavazást. Elutasítva. 71-es szóbeli módosítás az előadó részéről mellette 71 ellen kiszavaz, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as azonos a 74-essel mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 74-es elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Geberecki kolléga, elektronikusan szavazunk erről. Nincs itt a kártya akkor számoljuk a készfeltartást is ez esetben. Tehát 73-as, 74-esnek felel meg, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 14 11 arányban. A hatos kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hetes kompromisszumos módosító mellette kérem a kezeket ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva is de nem vagyok biztos benne, ellenőrizzük a 82-est. Megnyitom a szavazást. 82-esről tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Akkor a 87-es következik. Ez okafogyottá vált. Nem, de a 88-assal folytatjuk. 88-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük 88-asról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. elutasítva 13-11 arányban. 89-es azonos a 90-essel, mellette, kérem a kezeket, me ellene tartózkodás. Ez is nagyon szoros, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ismételten 13-11 arányban elutasítva, 91-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, 91-esre megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam, mindenki szavazott, 91-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Rendben. Ne, hát innen nem volt teljesen világos a helyzet, de elfogadtuk. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 7-es okafogyott, nem, visszavonták, tehát 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás szintén elutasítva, de ellenőrizzük. 95-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen. Igazunk volt. Libe 3-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 96-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, 97-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 9-es kompromisszumról. Check is geschlossen. Lezárom a szavazást. Igen, működik. Ott is a kártya. Elfogadtuk a 9-es kompromisszumot. Folytatjuk a 102-essel mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 102-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette ellene. Tart. Ezt is ellenőrizzük. Tízes kompromisszum elektronikusan. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es következik mellette, szóval egy módosítással ugye, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 105-ös mellette, ellene. Nem, ez okafogyottá vált. Hát ez is 101-es, 105-ös okafogyottá váltak. Nem, mégsem. A 104-est megszavaztuk. Ez összevethető a 10-essel. 105 okafogyottá vált. Köszönöm. Compromise Amendment Nummer 11. 11-es kompromisszum mellett kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás szoros ellenőrizzük a 113-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 114-es mellette. Mellette kiszavaz, kiszavaz ellene. Tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 116-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-astól 125-ig kiszavaz mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük 123-tól 125-ig megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. A 123-as, azonos a 124 el illetve 125-tel. Akkor újra nyitjuk, újra szavazunk hogyha valaki számára nem volt egyértelmű. A 123-asra megnyitom a szavazást. Ez azonos a 124 125-össel. Kérdések? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 126-os okafogyottá válik, 127-est visszavonták, 13-as kompromisszumról szavazunk. Blokkban a 14-es kompromisszummal. Nem? Nem lehet blokkban szavazni? Nem? Akkor külön szavazunk, hogyha ezt kérik, először a 13-asról. Mellette, ellene, ezt is ellenőriznünk kell, elektronikus szavazást megnyitom, csak a 13-asról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Tehát 13-asról nyitva a szavazás, mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 136-oson megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva? Hát ellenőrizzük a 141-est, megnyitom a szavazást. 141-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben. 142-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az EMP 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Amp 5-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 143-as mellette ellene tartózkodás nem volt világos, elektronikusan ellenőrizzük a 143-ast. Ist geschlossen. Lezárom a szavazást, elfogadva. 78 os nem létezik, a 144-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145-ös mellette ellene tartózkodás nem világos. 145-ösről megnyitom a szavazást. Tehát 145-ösre mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nem volt világos. Igen, itt szavazat egyenlőség. Elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 4-es. Következő. Nem. Igen. Itt valami okafogyottá vált időközben. Egy bekezdésről szavazunk itt még a 147-es módosító keretében mellette. Ellenem. Tehát a 15-ös kompromisszumon belül a 147-es módosítóról szavazunk. Ez ugye okafogyottá válik, kivétel ez a hármas francia bekezdés, tehát csak erről a hármas bekezdésre szavazunk most külön, 140 es módosító, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a Libe 4-es, a következő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodás nem világos, 149-et ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Nem, ketten még nem szavaztak. Most lezárom a szavazást elutasítva. Száz ötvenes mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük 150-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük. 154. esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. ösről szavazunk, ami 156-ossal azonos, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, hogy még többen vegyenek részt a szavazáson. Most elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 159-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük 159-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szoros volt, de elutasítva nehéz innen látni, hogyha egy szavazat a különbség. Egyes módosító mellette, egyes tehát, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ötös módosító. A négyest elfogadtuk. Ötös módosítóra szavazunk most. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a 9-esről, megnyitom a szavazást. 9-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás. Nem világos, elektronikusan ellenőrizzük a tízest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát száró szavazás elektronikusan mellette elnézést, tehát elektronikusan megnyitom a szavazást a szállásfoglalás egészéről. Lezárom az elektronikus szavazást igen, elfogadva 15, igen, szavazattal 12 nem szavazat. Clearly like to make a... a szocialista frakció mellett e, nevében e, nyilatkoznék, hogyha valaki komolyan veszi a számvevőszék átfogó jelentését a zárás után néhány e, hónappal, és egyébként pedig növekszenek az ügynökségek szám, számszerűleg. A, az üléshely a tanácsé. Tudnunk kell, hogy ez egy lehetetlen feladat a bíróság számára. Nem is tartják be a minimális feltételeket a munkájuk ellátásához. A, szeretnénk jegyzőkönyvesztetni hogy ez már más intézmények területe. A számvevő széknek olyan feladatot adtunk, amelyet nem lehet elvégezni az általuk rendelkezésre álló létszámmal, illetve költségvetéssel. Punkt. Van-e további hozzászólása ez a ponthoz? Nem. Akkor ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontot some from the interinstitutional group of agencies wanted to speak. Uh, he asked by email to you. Ah, yes, didn't uh, receive the email, but uh, okay. they, they said. Uh, We, did stop, we stopped the voting. Itt leállítottuk a szavazást. Nem, most ezzel az anyaggal végeztünk, mehetünk tovább, azonban most, most mód van rá, hogy röviden véleményeket, nyilatkozatokat tegyenek, és megkért az ügynökségek szervezetének képviselője, hogy hozzászólásra nem tudom, itt van? Kérem, akkor megadom a szót, maximum kettő percben e, e, elmondhatja a véleményét. Kérem, megadom a szót. I will do... Nem halljuk, a felszólalónak a mikrofonja nincs bekapcsolva. Nem egészen értem, hogy miért kell leállítani a szavazást azért, hogy megadjuk a szót az ügynökségek eh, képviselőinek. Nincs eh, itt a, a viták ideje, ezeket a dolgokat már megvitattuk. Kérem, folytassuk a szavazást. That's right, because we're not fin- Így van. A szavazással még nem végeztünk, majd utána kerítünk erre sort. Köszönöm. Azt hittem, úgy gondolom, hogy ezzel a ponttal végeztünk, tehát mehetünk tovább a következőre.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 az Európai Unió szerveinek fordító központja. Tehát a fordító központról fogunk szavazni. Haladéktalanul hozzá látunk a szavazáshoz. Punkt 17. Äh, Ja, 18. 18. 18-as, mondja az elnök, hiszen itt megváltoztattuk a sorrendet. A nevét fogom mondani az adott szervezetnek, az Európai Unió szervének fordítók azt mondja, hogy világos legyen. Egyes, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Elektronikus szavazás a határozat egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. négyes módosító. Ez azonos volt ugye a hármasra, akkor záró szavazás elektronikusan a határozat egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas okafogyottá vált. Kilences Tehát a 8-as okafogyottá válik, amennyiben a 7-est elfogadjuk, 9-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva a tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva a tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Nem világos, ellenőrizzük a 12-ös módosítót. De mégiscsak világos volt, de most lezárom a szavazást, és most már nagyon világos a helyzet. Tehát az a kérésem, hogy mindenki vegyen részt a szavazáson. Megpróbálom én is gyorsítani itt az eseményeket. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene elnézést, tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száros szavazás, az elsőlás egészéről elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es napi rendi pont következik. Európai Szakképzés Fejlesztési Központ mentesítése. Egyes, kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozat egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 3-as, 4-es módosító azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító, szobeli módosításra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette 9-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 11-től 14-ig, ha egyetértenek együttesen, szavazunk blokkban 11-től 14-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás e- elutasítva. 5-ös és 6-os módosítók mellett kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás, az állásfoglalás jogalkotási javaslat egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az Európai Rendőrakadémia mentesítése. Makovály asszony szeretné a szavazólistát megváltoztatni. Ah, as a rapporteur, she changes minus to plus. Előadóként a, a mínuszt pluszá, illetve a plusz mínuszá változtatta a raportőr ezt a pluszt mínuszra szeretné változtatni a 13-as módosítónál. We can go into the... Úgyhogy akkor megkezdhetjük a szavazást. Egyes és kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozat javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Második pont. Hármas, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozatjavaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Thank you. Abstimmung über Änderungsantrag Nummer 8. Wer ist für den Änderungsantrag? 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Libe 1-es mellette, Libe 1-től 3-asig tudunk egyben blokkban szavazni. Nem, nem, mondják nekem mégsem. Az 1-es, 2-esre szavazunk együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogad. A Libe 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Libe 4-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a Libe 4-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Libe 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es azonos a 12-essel mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenhármas módosító mellette. Colleague Herzog, did you with... want to withdraw? Herzog asszony vissza akarta vonni a módosítóját? Nem, el van utasítva. Was ident- a 11-es azonos a 12-essel, úgyhogy elutasítottuk. Igen, elutasítva. Weiler mit Amendment Nummer 13. Wer ist für Amendment? 13-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. De ellenőrizzük. 13-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tehát 13-ast elfogadtuk, 14-esről szavazunk most. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os és 17-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe 6-ostól a 10 blokkban kérdezem, hogy szavazhatunk-e. De kihagytam a 18-ast. Először a 18-asról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás eltosítva. Tehát akkor Libe 6-os, 7-es és 10-es blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos, de nem, ez már ötös lefelé. Hetesről szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárva szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő pont a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal. Egyes kettes módosító mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás. A határozatjavaslatról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas és négyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozatjavaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A PES 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. PES 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás nem világos. 19-es megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egészről szavazunk elektronikusan. Megnyitom az nem, elnézést. Mivel elutasítottuk a 21-es, de még a 22-es szavazunk, amiről átugrottam, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most jön a záró szavazás, és elektronikusan szavazunk. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő napi rendi pontunk az Európai Repülős Biztonsági Ügynökség. Egyes kettes módosító mellette ellene tartózkodása elfogadva. Elektronikus szavazás a határozatról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Hármas és négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a határozatjavaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az ötös és a hatos, azonos módosítók mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es és 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es, 9-es nem azonos semmi, tehát 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes. Kiadjuk 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as ugye ez okafogyott vált 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös azonos a 16-ossal mellette ellene tartózkodás elfogadva 17-es, ez hát is okafogyottá válik. 18-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Trán 4-esről szavazunk. Nem, pillanat. A 19-es tehát elfogadtuk. Ezt részben csak le a Trán 4-est, csak az itt repülő részről szavazunk, itt a Trán 4-esnél mellette ellene tartózkodás elfogadva. Probléma merült volna fel? Nem. 20-as módosító mellette ellene. Tehát a 20-asról szavazunk. Mellette még egyszer ellene tartózkodás elutasítva. 21-es szóbeli kiegészítéssel mellette ellene pillanat. Nem, erről is kell szavaznunk. Tehát 21-esről még egyszer szavazunk mellette, kiszavaz, ellene tartózkodás nem világos. Elektronikusan szavazunk a 21-es módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor következik a 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A trán 3-as következik, az utolsó részről szavazunk meg ellene tartózkodás elfogadva. 24-es, a 26-ossal azonos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elektronikusan ellenőrizzük a 24 es illetve a 26-ost, amelyek azonosak. Lezárom a szavazást. Rendben, elfogadtuk. 25-ös következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es azonos a 28-assal mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es ez okafogyottá válik. Igen, hogy az elnök. 30-as azonos a 31-essel mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. A 32-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük a 32-est. Rendben. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Igen, világosan elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene, ta, tehát ellene, még egyszer, tartózkodás. Nagyon kevesen emelték fel a kezüket. 35-öst ellenőrizzük ezért. Mindenki szavazott? 35 ösre lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás. Nem igazán volt ez világos, úgyhogy ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást. Megnyitottam tehát a 36-osról a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Szeretne még valaki szavazni? Most lezárom a szavazást ugyanis. Elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás. Akkor ez sem igazán világos, hogy a 37-esös Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva. 38-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 38-ast is. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 39-est ellenőrizzük, mert először 36-ost akartam mondani, de 39-es ellenőrizzük. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Nagyon világosan elfogadva. 40-es módosító szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es szóbeli kiegészítéssel mellette nem. Nem, ez okafogyottá vált, mert 41-est elfogadtuk. Köszönöm a kiegészítést. 43-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor elektronikus szavazás a javaslat egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazat. lezárom a szavazást. Von wem? Mhm. Ja, und wie lange ist sie da? Okay. Next one is European. Következő az Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központ. Okay. Okay, we don't vote. Nem szavazunk az első módosítóra, ez nem elfogadható, a kettesre és a négyesre fogunk szavazni. Ki az, aki mellette van, ellene, tartózkodás, helyes, egyes módosító. Blogban szavazunk? Nem. Nem? Akkor az ötös és a nyolcas mondja az elnök. Tehát akkor egyenként e, egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Elektronikus szavazás az első részre. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Akkor a hatos és a 7-es lesz a következő. Ki az, akit mellette van? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. Az ötös. Ezzel már foglalkoztunk. Ezt az egyes módosítóval együtt szavaztuk meg. Tehát egy végső szavazást kérek, elektronikusan megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor a 11-es módosító a 11-től 14-ig vehetnénk blokkban, tehát 11-től 14-ig blokkban, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Akkor a 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. nv 3 os Akkor a 15-öst megnézzük elektronikusan. Megnyitom a 15-ösre a szavazást és le is zárom. Elutasítva. Valóban. Akkor, a, <clears throat> akkor az NV3-ast és az NV1-est együtt szeretnénk venni blokkban, mellette ellene tartózkodik. Ötös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as. Ezt az egyessel együtt már megszavaztuk. Tehát akkor a teljes jelentéstervezetről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor tovább lépünk. Európai Vegyi Anyag Ügynökség a kövező. Az egyes és kettes mellette ellene elfogadva. Elektronikusan szavazunk a javaslatra. Mindenki leadta? Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hármas és négyes módosítók mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Elektronikusan szavazunk a módosításról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Enri kettes mellette, ellene, elutasítva. Ötös motosító kitámogatja. Az ötöst és a hatost vehetnénk együtt blokkban. Tehát ötös és hatos. A nyolcas pedig e, okafogyottá válik, hogyha a hetest elfogadják, azonban a 7-est visszavonták. Tehát 5-ös, 6-os és 8-as egyben mellette ellene elfogadtuk. 9-es mellette ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 10-es módosító támogatja, ellenszavazat elfogadtuk. 11-es. Ki az, aki támogatja, ellenszavazat tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 13-as, utána Envi 5 4 és 7-es együtt mellette ellene elfogadva. Végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább lépünk. E, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a következő napi rendi pont. Tehát Környezetvédelmi Ügynökség a kettest és négyest e, megapítom, hogy egyformák e, támogatják. Ki az, aki támogatja? ellenszavazott tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan a kettes és az azonos négyessel kapcsolatban. Megnyitom az elektronikus szavazást. Működik? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes, hármas okafogyottá válik, akkor a teljes javaslatra kérek egy elektronikus szavazatot, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Tehát egyben szavazzuk meg ezt a módosítást. A, tehát a mentesítésre szavazunk. A elektronikusan szavazunk. Mindenki leadta, lezárom a szavazást. Elfogadtunk. Akkor a kettes, azaz a kettes fejezethez értünk, kettes bekezdés, hatos módosító. E, mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Tehát a hatos módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő okafogyottá válik, akkor az egész bekezdésre elektronikusan szavazunk. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor tovább lépünk. Új lapot nyitunk. A nyolcas módosító. Tehát akkor a 8-asra szavazunk mellette, ki a van ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor az NV6-os okafogyottá vált. Németül folytatom tovább. 9-es módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es. Okafogyott. fogyott. 11-es következik. Mellette ellene tartózkodás. Ez nem egyértelmű, megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elfogadva. Akkor a 12-es igen, ezt erre kiterjed, hogyha a 11-est elfogadtuk, 13-as következik tehát. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es okafogyottá válik. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. bocsánat, a 15-öst elektronikusan ellenőrizzük, mondja az elnök. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Nem egyértelmű. Elektronikus ellenőrzés. Tehát a 16-os. Megnyitom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 17-es. A 17, 18 és 19-es egyben mellette ellene tartózkodás elutasítva, de azért nézzük meg elektronikusan. 17, 18, 19, 1-ben elektronikus próbát tartunk. Lezárom. Elfogadva. Elnézést, mondja az elnök, sajnálom. A 20-as okafogyottá vált, illetve a 21-es is okafogyottá vált. A 22-től 24-ig egyben veszők, ezek azonosak, tehát 22, 23, 24, 22-től 24-ig, tehát egyben szavazunk rá. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Jó, ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 22-től 24-ig terjedő módosítókkal kapcsolatban. Megnyitottam a szavazást. Huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy. Lezárom a szavazást. Jó. 25 volts. A 25-ös okafogyottá válik. Akkor a 26-tal folytatjuk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez sem egyértelmű. Tehát 26-os elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát a 26-osra szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 28. Kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es következik. fagyott okafogyottá válik? Nem. Hogyha 22-t vagy a 26-ot, 27-et elfogadjuk. Hát a 22-est elfogadtuk, tehát ez azt jelenti, hogy oka fogyott a válik. Egyes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 34-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva nem egészen egyértelmű, úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást a 34-esről. Mindenki szavazott? Igen, úgy tűnik. Akkor le is zárom a szavazást. Szoros volt, de elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan. A 39-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 39-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük el. 42 es megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as egy szóbeli kiegészítéssel, Kressle asszonytól, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es azonos 45-össel, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő a 48-as, amelyre szavazunk, ez azonos a 49-essel mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást, 48-49, tehát azonos. Ezekről megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Igen, elfogadva. Az 50-es a fogyottá válik, az 51-es és az 52-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük. 52-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 52-esről lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV1-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kiszavaz az 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük. 54 es megnyitom a szavazást. Tehát mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os okafogyottá válik, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59 as mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV3-as részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást a második részről. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy nem, de lezárom a szavazást. Elutasítva. MV4-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 61-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva záró szavazás a szöveg egészéről Mennyitom a szavazást Mennyitva lesz elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor következő napi rendi pont az Európai Élelmiszerbiztonság Ügynökség mentesítése. kettes módosító nem engedélyezett módosító, a hármas és a négyes, ugye itt a mentesítés elhalasztása van szó, ezek azonosok, erre szavazunk, mellette, kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes módosító az okafogyottá válik, és akkor elektronikus szavazás a határozat egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor következik a hatos módosító. Mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a hatos módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott hatos módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító okafogyottá válik. És akkor következik az elektronikus szavazás a javaslat egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva a tízes mellette ellenem tartózkodás elfogadva a tizenegyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a tizenegyest, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es mellette ellene, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Henvi 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás nem világos, nem egyértelmű, ellenőrizzük. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os visszavonták. Aztán részenkénti szavazás mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás nem volt világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a 17-est. Lezárom a szavazást elfogadva. 18-as részenkénti szavazás első rész mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. MV4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es visszavonták, 20-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elnézést, ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan a 21-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es és 23-as azonosak. Mellette ellene tartózkodás ez sem egyértelmű, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 22-23-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-es részengedi szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette. De előbb még ellenőrizzük az első rész, ellenőrizzük elektronikusan 24-es első részére, tehát megnyitom a szavazást. Igen, változott valami. Lezárom a szavazást. elfogadva. Második rész mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Jól mondom? NV5, NV5, uh, where is the... NV5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es részlegeti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, második rész, megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt, dann ist der Abstimmungsvorgang. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. MV1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Száraz szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15 igen szavazat, 7 nem szavazat, a 4 tartózkodás mellett elfogadó. Akkor következik a nemek közötti egyenlőség európai intézetérek mentesítése. Änderungsanträge 1 und 2, wer ist dafür? Egyes, kettes ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. El, elfogadva. Elektronikusan fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. I und 3-as, 4-es. Mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. Elektronische Abstimmung. Elektronikusan szavazunk a 3-asról, 4-esről, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Következik akkor a FEM egy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás. Nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük, úgyhogy akkor a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fem 6 következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. FEM 6-osról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. FEM 8, mellette ki van, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük elektronikusan a FEM 8-at, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FEM 9-es következik, mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás következik, elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik akkor az Európai Gyógyszerügynökség 27-es napi rendi pont. Az egyes módosító nem elfogadható, következik a kettes, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, a kettesnél tartunk tehát. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom, elfogadtuk. Hármas módosító okafogyottá vált, elektronikus zárószavazás következik. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik akkor az ötös módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk akkor a módosítókkal. Hatos jön mellette ki van. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette bocsánat nem, ez fogyottá vált. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes okafogyottá vált. Tizen igen, okafogyottá vált, a tízes okafogyottá vált, ismétli az elnök, 11-es jön, mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem világos, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. 12-es, 13-as jön, mondja az elnök úr mellette. Mellette, 13-as mellett ki van. Bocsánat, mondja az elnök úr, átugrottam a 12-es, tehát akkor a 12-es jön. 12-esről kell szavaznunk. 12-esen tehát mellette ki van. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 13-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Envi 6, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Tehát az MV6-osról szavazunk. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. Elutasítottuk. 15-ös módosító jön, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es, mv 10-es mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 16-os módosító. 16-os. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-est visszavonták. 18-as következik a lista szerint. Tehát a 18-asról szavazunk, mellette ki van ellene ez nem igazán világos, úgyhogy a szavazást, az elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MV11, mellette ki van? MV11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es módosító jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 20-as, mellette, tehát 20-as mellett ki van, ellene, tartózkodás, ellenőrizők, nem túl sokan szavaztak, tehát a 20-asról szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, hogy hogy ellenőrizzük. A 23-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk ismét az elnökor. 24-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25 mellett. Bocsánat, a 24-est akkor ellenőrizzük. 24-esről megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom az ellenőrző szavazást. Lezártuk, most elfogadtuk. 25-ös 25-ösről szavazunk. Ki támogatja? Ki támogatja 25-ös, ki van ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük a 25-öst is. Lezárom az ellenőrző szavazást. Elutasítottuk. 26-os jön mellette, tehát kitámogatja 26-ost, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es jön részenkénti szavazás első rész mellette. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos, úgyhogy akkor a második részt elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Az elektronikus szavazást lezárom elutasítottuk. 28-as jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 29, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 32 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33 mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 34 mellettem ellene tartózkodás. Elfogadtuk. NV3 mellette, illetve 3-as 8-asról egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, NV1 mellette, ellene tartózkodás NV1-ről ellenőrző szavazást tartunk, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elutasítottuk. MV4-es jön, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, tehát az MV4-eset elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Rendben, akkor az ellenőrző szavazást lezárom. Elfogadtuk. 35-ös jön, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 36, 42 ig blogban mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43 mellette ellene ellene tartózkodás elutasítottuk. nd 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig akkor az állásfoglalásról szavazunk, elektronikusan a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor a szavazást lezárom. és elfogadtuk. Következik akkor a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja. Egyes, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus szavazás a javaslatról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Úgy tűnik, hogy nem. Elfogadtuk. Most következik a 3-as, 4-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Elektronikusan szavazunk a határozati javaslatról. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig akkor a libe módosítók következnek, kettőtől ötig blogban mellette ki van libe 2-5. Elfogadtuk illetve most akkor a módosított állásfoglalásról fogjuk megnyitni a szavazást elektronikusan. Ja. Ja. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Wir kommen zur European Maritime akkor a következő témánk az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. Egyes és kettes módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következőt az egész bekezdésre szavazunk. Mindenki leadta a szavazat, tehát lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Hármas és négyes módosítók eh, mellette ellene tartózkodás. El, eh, ellenőrizzük elektronikusan mellette ellene mindenki leadta szavazatát, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tovább lépünk. Tran 2. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Az ötös és négyes mellette ellene elfogadtuk. A TRAN 4-es következik. Mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. TRAN 4-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. A következő 6-tól 9-ig ezt szeretném blogban megszavaztatni. Ki az, aki támogatja, ellene ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Tízes, mellette, ellenszavazat, tám, tartózkodás, elutasítva. Tran ötös támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. tizenegyes szóbeli kiegészítéssel, ki támogatja, elfogadva. Tran 3-as, kitámogatja, ellenszavazat, elutasítva. 12-es, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Tran 7-es, kitámogatja, elfogadva. 13-as módosító, kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 14-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A TRAN 6-os következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. <clears throat> Most akkor az egész jelentés tervezetre szavazunk. Hát jeder abge... Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő témánk az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség. Egyes módosítás mellette ellene elfogadva. Elektronikusan is megnézzük a javaslatot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító. Támogatja. Ellenszavazat. Elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Ez egy szóbeli módosítós kiegészítve. Ki az, aki támogatja? Elfogadtuk. És akkor a módosított jelentés tervezetet most szavazásra bocsátom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. következő, az Európai Vasúti Ügynökség, 1-es, 2-es módosító, ki az, aki mellette van, ellene, akkor nézzük meg részenkénti szavazással. Elfogadtuk. Akkor 3-as, 4-es módosító következnek mellette, ellene, az egész szekcióról egyben fogunk most szavazni. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább megyünk. A hármas szekcióhoz értünk, Trump 2-es, mellette ellene tartózkodás. Ez nem egyértelmű. Elektronikus próbát tartunk, Trump 2-es. Igen, lezárom a szavazást. Egyértelmű, elutasítva Tran 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os, támogatja, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 5-ös, támogatja, ellene, elfogadtuk. 8-as módosító, támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tran 6-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es, mellette, ellen, ellene, elfogadva, 7-es, tran 7-es, ki támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor elektronikusan szavazunk az egész dokumentumra. Mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom, és elfogadtuk az anyagot. Az Európai Képzési Alapítvány a következő. E, egyes és kettes mellette ellene elfogadtuk. Akkor megnyitjuk az elektronikus szavazást erre a blokkra. Ha mindenki leadta, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas és négyes módosítók mellette ellene elfogadva. Akkor erre a részre is elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az ötös kitámogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva, hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva akkor az egész szekcióra szavazunk erre a részre. Elektronikusan mindenki leadta a szavazatot? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségre megyünk tovább. Egyes és kettes módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elektronikusan szavazunk erre a részre. Ellene, illetve leadta mindenki a szavazatát, lezárom. Elfogadtuk. Hármas és négyes, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Erre is elektronikus szavazást tartunk. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Ötös módosító. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Hatos módosító. Illetve a hatostól a nyolcasig blogban tudunk szavazni. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. És akkor egy végszavazást tartunk erről a jelentéstervezetről. tervezetről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az Euró, Euratom ellátási ügynökség lesz a következő. Egyes és kettes módosítók elfogadva. Erre a részre elektronikus szavazást tartunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3-as és 4-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Erre is elektronikus szavazás következik. Megnyitom. Ha mindenki látta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor végszavazás az állásfoglalásra. Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom. a jelentés tervezetet elfogadtuk. Akkor az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért, ez a következik. Egyes, kettes módosító elfogadva, elektronikusan szavazunk erre a részre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő rész, hármas és négyes módosítók Elfogadtuk. Elektronikusan szavazók erre a részre. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki látta a szavazatot, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös és hatos módosítók következnek. A 7-es, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás. Ez nem egyértelmű, elektronikusan próbát tartunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát, lezártam elég szorosan, de elutasítás született. 11-es szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a módosított jelentés tervezett egészére szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást a jelentés tervezetet elfogadtuk. Köszönöm. wir jetzt? Äh, wir kommen jetzt zu Eurojust. Änderungsanträge 1 und 2. Tehát az Eurojust a következő egyes és kettes módosítók mellett ellene elfogadva erre a részre. Elektronikusan is szavazunk. Megnyitottam. Lezártam a Elfogadva. Következő rész. Hármas és négyes módosítók. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan is megszavazzuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. a Libe 2 4-est és 4 2-es, 5-ös, 4-est egyben szavazzuk meg, elfogadtuk. Libe 3-as támogatja ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. A 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító ezt ellenőrizzük elektronikusan a hatos módosítóra elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most a állásorolást módosított formájában szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 Mellette tehát elfogadtuk ezt az anyagot. Europol következik. Egyes, egyes és kettes mellette, ellene elfogadva. Akkor nézzük meg ennek a résznek a szavazását. Elektronikusan is mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas és négyes mellette ellene tartózkodás elektronikusan is megnézzük a szavazás eredményét, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. A libe módosítói következnek, a libe kettő pontosabban mellette ellene, elfogadva. Ötös módosító mellette ellene, elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes mellette ellene elfogadva. Akkor a végszavazás következik elektronikusan az egész anyagra módosításokkal. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Az Európai Unió alapjogi ügynöksége következik. Egyes, kettes módosító ellenem mellette elfogadva elektronikus szavazására az első részről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas és négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás a második részről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk és aztán ötös módosító mellette ellene tartózkodása elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 2-től a 4-esig, 5-ösig át szavazhatunk-e blokkban, tehát Libe 2-es, 3-as, 6-os, 4-es és 5-ös blokkban, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás nem egészen világos, a 9-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva elektronikus szavazás a módosított állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor le is zárom a szavazást. Elfogadva. Következő naprendi pont a Frontex. Az Európai Unió tagállamai külső határén való operatív együttműködés igazgatásért feles Európai Ügynökség mentesítése. Egyes kettes módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadva elektronikus szavazás az első részről. Megnyitom a szavazást. Folyik tehát a szavazás. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 3-as, 4 módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Elektronikus szavazás erről a második részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Libe kettes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Libe négyes, libe 1-es, 3-as, 6-os blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus záró szavazás a szöveg egészére. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 22 igen szavazat, egy nem szavazat, ezzel elfogadva. És akkor következik az Európai GNSS ügynökség, mert az utolsó ügynökségünk ma, ez a legutolsó, az ügynökségek közül az utolsó. Még ne essünk pánikba. Nem tudom, hogy egész pontosan mi ez az ügynökség. A globális navigációs szatellitrendszer rövidítése a Galileo név alatt ismertebb ez ugye mindenki tisztában van a megfelelő földrajzi orientációval? Igen, itt vagyunk lenne a Föld nevű bolygón, és akkor kiszavaz az egyes és a kettes módosító mellett, kérem a kezeket, ellenet, tartózkodás elfogadva. Elektronikus szavazás az első részről, megnyitom a szavazást. Ki szeretne még szavazni? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas és négyes módosító mellette, ellene, Tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazást megnyitom erről a részről. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadva. Akkor jönnek a módosító 9-es mellette. blogban is szavazhatunk ezekről, 9-estől a 15-ig, Ayala Sender asszony, módosított, ha értenek, akkor blokkban, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette Nem, még a 14-esről is szavaznunk kell, az ugye Mónika Makovej kollégánktól szervezik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. És most jön a 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös, ugye okafogyottá válik, a 11-est elfogadjuk, a 17-est visszavonták, és a 18-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás. Nem egészen egyértelmű, 21-es elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es mellette nem, a 21-esre szavaztunk, ugye? Kérdezett Igen, akkor 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 31-ig visszavonásra kerültek a módosítók 5-ösről szavazunk, mellette ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazás az e módon módosított állásfoglalási indítványról, megnyitom a szavazást. Ezzel lezárom az adást, Elfogadtuk ezzel az állásfoglalást. És akkor az ünnökségek végére is értünk. Kérdezem, hogy az előadó kolléga asszony kívánne szót kérni. Gratulálok az előadó asszonynak. Kívánne szót kérni? Wünschen Sie das Wort? szeretne szólni. Köszönöm szépen. Mindenkinek szeretném megköszönni a támogatást. Mindenkinek köszönöm, hogy részt vettek a szavazásban. Egy dolgot hangsúlyoznék. Nagyon, nagyon örülök neki, hogy három ügynökség esetében elhalasztottuk a mentesítést. Ez minden, mindannyiunk érdekében történt. Makovai. Köszönjük szépen az előadasszonynak, Makovai. Most pedig két percben az ügynökségek szervezete kapja meg a szót egy állásfoglásra. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy két percet adtak. Ez az egész mentesítési folyamat számunkra egy tanulási folyamat, ahol jobbíthatjuk magunkat, az ügynökségeknek értéket kell szolgáltatni a pénzért, természetesen kiváló szinten. Önökkel együtt a Költségvetési Hatóság mm, visszajelez, hogy teljesítjük-e azt, amit vállaltunk, és örülünk annak, hogy a legtöbb ügynökséget mentesítették, természetesen van egy hatás és ok és egy okozati hatás Eh, az egyik eh, dolog az, az érdekeltség kérdése, amit nagyon eh, komolyan veszünk, a, az intézmény közi szinten megbeszéltük ezt, és természetesen az összes ügynökség szívesen működik együtt a parlamenttel etéren. Minden ügynökség nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a költségvetés monitorozását és tervezését javítsa, évről évre javítjuk az eredményeinket. Az a szándékunk, hogy teljesítményeinket folyamatosan javítsuk, egyúttal takarékoskodjunk a költségeinkkel. Az önök segítségét kérjük, tudjuk, hogy itt új koncepciókat vezetnek be, például a, nullabázisú nullabázisú költségvetéskészítést. Egyébként üdvözölnénk, hogyha a dialógus kezdődne, elmondanák önök is nekünk, hogy milyen elvárásaik vannak az önöktől kapott információt e, menet közben nagyon jól tudnánk hasznosítani. A bevált szakmai gyakorlatokat is hálásan e, fogadnánk, ezt jól tudnánk hasznosítani. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen ezt a, az állásfoglalást, és úgy gondolom, hogy az Európa Parlament mindig is bebizonyította azt, hogy, hogy az ügynökségekkel bármikor hajlandó párbeszédet folytatni, és a véleményünket is bármikor szívesen kifejezésre juttatjuk. Éppen ezért is nagyon helyen való, hogy itt eszmecserére kerülhet sor. Köszönöm szépen ezt az állásfoglalást, és akkor ezzel rá is a következő napi rendi pontra. Ugye most következik a közös vállalkozások mentesítése. Elsőként a beáldozott számítástechnikai rendszerekkel foglalkozunk az Artemis mentesítéssel egyes, kettes módosító mellette